Okay, ladies and gentlemen, my apologies for being... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Elnézést kérek, hogy késtem, de... A... Antonio, azt hiszem helyettem is elmondhatja azt, hogy kaotikus helyzet alakult ki az épület körül, nehéz volt idejönni. De elnézést még egyszer. Kezdődik a délutáni ülésünk, biztos úr jelenlétében és Reuter úr is itt van. A negyedik vasúti csomagról fog beszélni biztos úr, és utána pedig a tiszta, tiszta közlekedés. Tessék, biztos úr. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelt Simpson elnök úr, nagy megszétetés számomra, hogy a úgynevezett negyedik vasúti csomagot bemutathatom önöknek. Ezt a bizottság január végén fogadta el. Nagyon fontos és nagyra törő csomagról van szó. Van egy általános része, tehát egy általános közleményből áll, illetve ide tartozik három jelentés, három környezeti hatástanulmány és három munkadokumentum. A célja az, hogy az egységes vasúti európai hálózatot ki tudjuk alakítani, illetve megfelelő minőségű szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Mielőtt a részletekre térnék, egy kávét iszom. Some general um, points I, I used in, in... Néhány általános jellegű észrevételem lenne, amelyeket elmondtam a bizottság ülésén is Sajnálatos módon a vasúti ágazat lehanyatlóban van. 6 százalék a személyszállításban 2000-ben a vasúti, a vasútnak a részesedése, a teherszállításban 2000-ben 11% volt, ez 6%-ra csökkent. A vasútnak szüksége lenne több adófizetői pénzre. Sajnos módon nem minden tagállam tudja finanszírozni a vasútársaságokat. Komoly adósságokról is van tudom, tudomásunk. Franciaországban 28 milliárd eurónyi adóság ott halmozott fel a vasúti társaság Spanyolországban, Belgiumban, illetve Portugáliában is hasonló helyzet. 900 olyan vállalat van, amely vasúti állományal kapcsolatos termékeket állít elő. Ázsiában, a közel-keleten, Amerikában egyre több a vasúti befektetés, ez, ez egyfajta exportpiacot jelent. Ma azt hallottam a hírekben, hogy Szingapurban és Maláziában bejelentették, hogy egy hogy Szingapúr és Kuala Lumpur között egy magas sebességű vonat, vasúti vonalat fognak létrehozni. De nagyon fontosnak tartom azt, hogy a belső piac is megfelelően működjön. Fontos az a kérdés, fontos kérdés, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amikor a vasúti csomagról van szó. Tehát az a legfőbb kérdés, hogy egyáltalán van-e szükség vasútra? Mert van ellenvélemény. a közúti szállítást, a közúti közlekedés kéne előtérbe helyezni, ez az ellenvélemény. A transeurópai hálózatok és a CEF prioritások helyett Kelet-Európában, Kelet-Európában kéne autópályákat építeni az EU-s költségvetésből. Ugyanakkor ez nem oldja meg a dugó, illetve a torlódások okozta a problémákat, amely nagyon komoly ami nagyon komoly pénzügyi áldozata jár, és nem is beszélve a közúti áldozatokról, a vasúti áldozatok száma sokkal alacsonyabb, 62 ilyen áldozat volt tavaly. Tehát a, vasúti, a vasút megoldja a közlekedési torlódások problémáját, illetve a környezetvédelmi szempontból is sokkal előnyösebb. A csomaggal kapcsolatban el kell még mondanom azt, hogy ha nincs megfelelő közlekedési politika a vasút fejlesztéséről, akkor csak luxus játék cikké válik a vasút a gazdag országok lakosai számára. Nem lesz igazi belső piac, nem lesz egységes európai vasúti övezet. A javasolt csomag három oszlopon nyugszik. Administratív és technikai akadályok megszüntetése, közös interoperabilitási szabályokkal és biztonsági szabály, szabályokkal optimalizálni kell az infrastruktúra működtetését, igazgatóság. A jelenlegi jármű engedélyezésnek vannak hiányai, rengeteg féle nemzeti jogszabály van ezzel kapcsolatban, tehát nincsen igazi európai keret a különböző biztonsági engedélyezésre vagy járműengedélyezésre. Célunk, hogy egyelő feltételeket teremtsünk az összes szolgáltatónak, illetve megfelelő hozzáférési lehetőségeket is szeretnénk biztosítani. Ez a sokféleség jelenleg túlságosan bonyolult helyzetet eredményez. Volt egy olyan eset, amikor 66 vonat kocsit, amelyeket már engedélyeztek, nem lehetett forgalomba helyezni, mert nem volt megfelelő a vasút vezető ülése. Nos, nagyon fontosnak tartom azt, hogy olyan engedélyeket adjon ki, amelyek érvényesek az egész Európai Unióban, tehát egységes, biztos, e- egységes biztonsági engedélyre van szükség. Közös hozzá, közös megközelítésre van szükség, és természetesen ez igaz a különböző, működ, különböző vasútársaságokra, illetve szolgáltatókra is Európa szerte el kell kerülni a diszkriminációt. Ez tehát a háttere ennek a javaslatnak, és természetesen az Európai Vasúti Ügynökség szerepét is szeretnénk kiterjeszteni a gördülőáramány esetében is, illetve a szolgáltatókra vonatkozóan is. Javaslatunk két módon is biztosítja a piac megnyitását. Egy, verseny alakul ki a piacon, hiszen a szolgáltatások esetében mindenki ugyanolyan hozzájárást biztosít, másrészt pedig a különböző közbeszerzési eljárások biztosíthatják ezt. Mindenképpen javítani fogja ezt, ez a vasúti szolgáltatásokat, illetve újabb lehetőséget nyit ez a vasúti technológiákban az innováció számára. 2035-ig ez körülbelül plusz 20 milliárd eurót jelent. Javaslatunk tehát az, hogy megnyitjuk a versenynek az Európai Uniós vasúti piacot, de szabályozott és progresszív módon. Ismerni kell tehát a feltételeket, és biztosítani kell azt is, hogy a közszolgáltatási feltételeknek megfeleljenek a tagállamok. Hozzáférési jogot kell biztosítani a szolgáltatóknak az infrastruktúrához, hogy bármilyen szolgáltatást nyújthassanak átlátható feltételekkel. 2019. decemberétől lépne ez teljes mértékben hatályba, és nyílt pályázati eljárással lehetne megszerezni a szolgálatnyújtás lehetőségét 2019 során. A jelenlegi szerződéseket nem kell módosítani, például kisebb szerződések esetén, vagy belső szerződések esetén KKV-kkal, vagy vészhelyzetben, amikor a szolgáltatás folytonossága sodródik veszélybe. A tagállamokat, illetve vasútársaságokat arra próbáljuk sarkalni, hogy integrált módon történjen a jegyfoglalás és vásárlás. Illetve úgy, hogy semmelyik vasúti társaság ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Mielőtt rátérnék a harmadik oszlopra, hadd mondjak el valamit a belső piac megnyitásáról, ennek szociális aspektusairól. Hogyha hatékonyabbak a szolgáltatások, jobbak a szolgáltatások, akkor több utas le, lesz majd a vasúton, illetve ez plusz munkahelyet is generál majd. Jelenleg elég súlyos a helyzet. Azon országokban, Németországban, illetve az Egyesült Királyságban, ahol szabad a verseny a vasút, vasúti piacon, ott már láthatjuk, hogy jobbak a munkalehetőségek és magasabbak a fizetések. Hogyha hogyha megváltozik a szolgáltató, akkor a tagállamok a létező jogszabályok alapján megszabhatják a megfelelő szociális feltételeket. Az infrastruktúrális, az infrastruktúra kezelőjét és szabályok kötik, és természetesen az a cél, hogy optimálisan használjuk az infrastruktúrát. Azt hiszem, hogy ezen az ábrán jól látható, hogy mennyire eltér az igazgatási rendszer, illetve az infrastruktúra működtetési rendszer. Vertikálisan integrált struktúrákat próbálunk kialakítani. A legegyszerűbb megoldásból indulunk ki, a tisztességes versenyt próbáljuk biztosítani, úgyhogy senkitnek érjen hátrányos megkülönböztetés a vasúti piacon. Ezt próbálja elérni a javaslatunk, és úgy véljük, hogy ennek az elvnek meg kell maradnia. Új holding struktúrákat nem lehet létrehozni az új jogszabályok hatályba lépése után. Elképzelhető az is, hogy olyan tagállamokban, ahol holdingok léteznek, át átszerkeszik ezeket, amikor hatályba lép a jogszabály. Ez csak akkor tudja elfogadni azonban a bizottság, hogyha különböző védőintézkedéseket is biztosítanak, tehát hogy minden egyes szolgáltató esetében megvalósuljon az egyenlőség. Ezek a védő intézkedések, ezek egyébként már a 2003-tól hatályban lévő jogszabályokon alapulnának hogyha nem megfelelően alkalmazzák azonban ezeket a jogszabályokat, és diszkriminatív módon, tehát hátrányos helyzetből kénytelenek indulni egyes, egyes szolgáltatók, akkor a bizottság, a bizottság dönthet ezekben a vitás kérdésekben, hogy megfelelően függetlene a regulátor, a szabályzó helyzete az adott tagállamban. Megpróbáljuk azt is elérni, hogy az adminisztratív terhek csökkenjenek. A vasút infrastruktúra igazgatásában lesznek még nagy változások, például az, hogy együtt kell működni a szolgáltatóknak, a szolgáltatás kérdésében, a befektetések, beruházások, a műszaki fejlesztések esetében. Egy EU-s hálózatot próbálunk létrehozni az infrastruktúrális működte, az infrastruktúra működtetők körében. Fontosnak tartom itt a rugalmasságot, hiszen bizonyos tagállamoknak nagyon nagy rugalmasságra van szüksége, van, ahol már léteznek holdingok, itt védzáradékokra is, illetve védőintézkedésekre is szükség van, hogy azt már említette. Azt hiszem, hogy így működhet csak jól egy piacra vagy versenyre nyitott vasúti csomag, illetve vasúti intézkedés. Azt hiszem, hogy nagyon nagyra törő tehát ez a csomag, már régóta várták a szakmabeliek, és szerintem megfelel az a vállalkozásaik, várakozásaiknak. Remélem, megfelelően együtt tudunk működni a jogszabályalkotókkal, hogy megvalósuljon az egységes európai vasúti, vasúti térség. Problémák nyilván fel fognak merülni, de arra kérjük az Európai Parlamentet, hogy hatékony vasúti térséget tudjunk létrehozni. Köszönöm szépen. Thank you, Köszönöm szépen, biztos úr. A koordinátoroknak fogok először szót adni, Grós Alkedrádi Páká és Kramer uraknak, aztán Rikke Lightfri, Savissa, Pirker, Bach és Káncsáni kollégák jelentkeztek. Ki szeretne még hozzászólni Fleckenstein úr? Okay. Hey. Okay, I'll start with... Rendben. Gross úr először a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen biztos úrnak a bemutatást, a csomag bemutatását, amelyet már többféle módon el is tudtunk olvasni, de most hivatalos dokumentum formájában is megkaptuk a bizottságtól bevezetésképpen. Úgy gondolom, hogy a bizottság és ez a parlament is már évek óta mondja, hogy mennyire nagy szükség van egy hatékony vasútra, vasútrendszerre. Európában ez az európai szintű közlekedésben sokkal <clears throat> nagyobb szerepet kellene, hogy játszom, mint amely, amekkorát eddig játszott. A kérdés az az, hogy Vajon a tanács szintén így gondolja ezt? Hogyha a legutolsó költségvetési döntéseket nézem a közlekedési területeken, ott a vasút pontra eléggé sokat gondoltak. Én úgy gondolom, hogy a tanács nem biztos, hogy egyetért ennek a hatékonyságnak az emelésével. A második kérdésem az átültetésre vonatkozik. A múltból már ismerjük azt, hogy milyen, milyen, hogy megy ez a történet. Az átültetéseket tíz évvel, tíz évvel a jogszabály elfogadása után sem tették még meg. És ugye pontosan az a fontos, hogy a pályahálózat hálózat működtetők függetlenek legyenek, ahhoz ez elengedhetetlen, hogy a vasút hatékonyan működhessen. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez, ez nagyon fontos jelzés, és ezt a tanácsnak is tovább kell majd adni. A javaslat és az egész csomag, amit nem szeretnék részleteiben kommentálni, eh, ezzel kapcsolatban üdvözöljük mindenképpen, hogy a vasút hatékonyságát úgy szeretnénk növelni, hogy a technikai interoperabilitást szeretnénk növelni. Hiszen abszurd dolog az, hogy még mindig határok léteznek ebben, ezen a téren, ezért nagyon fontos, hogy elsősorban az országok közötti interoperabilitás valósuljon meg, és ehhez egy ügynökség, egy erős ügynökségnek is szükség van. Hogyha versenyezni akarunk a többiekkel, akkor valóban arra van szükség, hogy ezt központilag irányítsák, és hogy az árak eshessenek. A másik a polgárok elvárásai, illetve a vasúti szolgáltatások minősége. Ugye a vasút az, amit, az, a, az, amit legjobban szeretünk, de legjobban utálunk is. Nagyon sokan szeretnének vasúton utazni, de rengeteg panasz van rá. A ö, vasúti szolgáltatás ról azt gondolják az emberek, hogy persze lehet megbízhatós, lehet jó minőségű, de nagyon sokszor nem eléggé megbízható mégis, mégsem, úgyhogy ezt a megbízhatóságot kellene növelnünk. Következő probléma az pedig ugye az infrastruktúra, illetve a ö, vasúttársaságok. ez megint csak olyan dolog, ami folyton előjön. Ez egy nagyon régi dráma. Az EPP már többször elmondta, hogy itt nagyon sok érdekri létezik, a tagállamokban nagyon különbözőek a helyzetek, mindenféle színű pontot látunk, vagy foltot látunk itt a térképen is. Minden esetre a működési hatékonyságra kell itt gondolnunk és koncentrálnunk, nem pedig mindenféle dogmákra és történelmi tényekre. Hogyha ezt tesszük, akkor meg tudjuk oldani a problémákat, azon kívül meg kell akadályoznunk a piac torzítást, a versenytorzítást, és meg kell teljes mértékben valósítanunk az átláthatóságot és a hozzáférést annak érdekében, hogy mindenki tudjon jelentkezni erre a feladatra, és hogy megfelelő hatékonysággal működhessen a vasút. Aztán a vasút, a vas, vasúti szolgáltatások iparága egy nagyon sok potenciális munkahelyet rejtő iparág, úgyhogy ez is nagyon fontos, ahogy ez itt az anyagban jelen, meg is jelent. Az EPP nevében ezeket a dolgokat tudtam elmondani. Köszönöm Álkadroly úr a szocialisták nevében. Köszönöm a szót, elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani a biztos úrnak a beszámolójáért. Ami az ügynökségeket, illetve az interoperabilitása szükségességét vagy a struktúrákat illeti, én nem akarok ezekre kitérni, majd a kollégák nyilván ö, megemlítik ezeket. Én inkább a szolgáltatás nyújtása koncentrálnék, ez érinti ugyanis a lakosságot a leginkább. A cél az, hogy többen ö, utazzanak vasúton, és legyen széleskörű a szolgáltatás nyújtási lehetőség, még a kevésbé használt útvonalakon is. Azt hiszem, hogy a legtöbb embert ez érdekli. Úgyhogy a liberalizáció és a közszolgálati szerződések kapcsolatához szeretnék csatlakozni, mint kérdés. A közszolgáltatási szerződések kapcsán utalt közvetlenül arra, hogy nincs szükség különleges kivételekre. De ha én része lennék egy ilyen szerződésnek, tudnom kellene, hogy az egyes szolgáltatások milyen díjazással járnak, és milyen profitra számíthatok egy bizonyos időszak alatt, ameddig tart ez a szerződés. Úgyhogy bizonyos előreláthatóságra, kiszámíthatóságra is szükség van. Ugyanakkor azt is említette, kan doorkruisen via open access. Uh, en uh, bij gevolg uh, de meest interessante Ugye hozzá kell férni ezekhez a lehetőségekhez, nyílt verseny lehetőségekre is van szükség, hogy ne legyen lehetőség senki számára a válogatásra. Ez ugyanis magasabb jegyárakat szülne. Említette azt a lehetőséget is, hogy a regulátorok bizonyos kereteken belül korlátozhatják a versenyt, de ez nem volt eléggé konkrét. A közszolgálati szerződéseket a relatíve kisebb régiókra is alkalmazni kívánják, és meghatározták, hogy hány kilométert kell lefedni, vagy mondjuk a terület egy harmadát. Például a Belgium esetében Ez azt jelenti, hogy 8 részre oszlana a vasúti hálózatunk, és minden egyes részre külön szerződés vonatkozna. A kérdésem tehát a következő. Ez tényleg jobb szolgáltatást fog biztosítani az utasok számára? hát nem tudom, mert ez szerintem több problémát okoz majd. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha minden egyes tagállam számára testre szabott megoldást lehetne alkalmazni, mert azt szeretnénk, hogyha az utasok élveznék ennek előnyeit. Azt nem tudom pontosan, hogy hogyan, de majd meglátjuk. Köszönöm szépen. Zitting hier werd gegeven over dit nieuwe... De úr, köszönöm szépen, megköszönöm a, az új csomag bemutatását, a negyedik vasúti csomag bemutatását a biztos úrnak. Azt hiszem, hogy ebből is látható, hogy mennyire fontos számunkra a piac, mint olyan. A hatékony vasúti piac mindenki számára nagyon hasznos lehet. Mi liberálisok örülünk ennek a javaslatnak, úgy véljük, hogy vannak nagyon jó részei ennek a javaslatnak, amiket mindenképpen támogatni tudunk. Néhány dolgot szeretnék azonban kiemelni, amely fontos frakcióm számára. azt próbáljuk elérni, hogy javuljon a, min- a szolgáltatás minősége, hogy meggyőzzük a fogyasztókat egyáltalán arról, hogy mennyire fontos a vasút. Hogyha ezt akarjuk elérni, akkor el kell érni azt, hogy a monopól társaságok is versenyhelyzetbe kerüljenek a tagállamokban hogyha a vasúti társaságok átlá- struktúrájáról, ezek átláthatóságokról beszélünk, akkor el kell mondanom azt, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a e, vasútpálya működtetőinek a szerepét megerősítsük. illetve az igazgatóság és a tehát a vasútársaság igazgatósága, illetve a működtető közötti kapcsolatot kell mindenképpen meghatározni, szorosabbá tenni, aztán a tulajdoni viszonyok szétválasztása és nagyon fontos kérdés. Nem szabad, hogy kínai falak tornyosuljanak a vasúti övezetben. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy közérdekű szolgáltatásokról van szó, jónak kell lenni a szolgáltatásnak. Matthew Gross említette, hogy az emberek általában vagy imádják, vagy utálják a vasutat. Ez lehet, hogy így van, de azt hiszem, hogy egy kis nyíltsággal, több versennyel a problémák megoldásával azt hiszem, hogy sikerülhet azt elérni, hogy meggyőzzük az embereket, hogy a közlekedési szükségleteinek, szükségleteiknek új megoldásokat kínáljunk. Tehát azt gondolom, hogy testre szabottabban kéne kialakítani a különböző közlekedési mód, módokat. Biztos úr említette a szociális kérdéseket is, a munkakörülményeket, az alkalmazottak esetében, stb. stb. Hát sok. Azt láthatjuk, hogy például Hollandiában a piac megnyitás, megnyitása mindenképpen javította a munka körülményeket, így aztán láthatjuk, hogy a liberalizáció és a piaci nyitás mint olyan segíthet a szociális körülményeken is. Remélem ez a csomag az európai szabályzó megerősítésén keresztül segíthet a bizottság a tagállamoknak abban, hogy jól megvalósítsák a célkitűzéseket, és igazi integrált európai övezet jöjjön létre. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is köszönöm az előadást. Biztos úr, az európai vasúti térségről beszélt, hát már 30 éve szeretnénk ezt elérni, és úgy tűnik, hogy még mindig egy rongyszőnyeg jellegű ez az egész, és sajnos még a határok még mindig meg, megvan, megmaradnak. Hollandiában 40%-os volt az emelkedés ezen a területen, Németországban 30, Lengyelországban 30, a Franciaországban pedig, ahol nem nyitották meg a piacot, ott 25%-kal csökkent a vasút kihasználtsága. Ez mind igaz. De, hogyha a módozatok közötti versenyet nézzük, akkor látjuk meg igazán a nagy hiányosságokat. És hogy az a, az a probléma, hogy a a vasút, vasutakat, a vasúti szállításokat, szá, szállítás mindenféle ö, ö, módon akadályozzuk adókkal, ö, héjával, egyéb eszközökkel, míg az, még az légitársaságok, illetve a légiközlekedést azt azt mindenféle kedvezményekkel illetjük, és az közúti költség, közlekedést ugyanis, hogy amíg ez nem változik meg, addig a vasút sem lesz jobb helyzetben. És ugye angol is azt mondják, hogy a money makes the world go round, tehát a pénz beszél kutya ugat alapon, hogyha egyszer a közúti közlekedésre a támogatás 80%-át szánjuk, a vasútra meg csak a 20%-át, akkor nyilvánvaló, hogy a vasút helyzete egyre romlani fog. És úgy tűnik, hogy hogy, hogy nem, nem történik majd semmi, hanem hogyha mondjuk 80%-kal támogatjuk a vasutat, és a közutat csak 20%-kal, akkor majd valami végre eh, történhet. Az EU-ban 20, 20 milliárd eurót szerettünk volna a vasútra fordítani, és ebből csak 8 milliárdot osztottak ki. Most azt mondjuk, hogy a, az Európai Hálózatfejlődés eszközre 23 milliárdot fordíthatunk, de amikor Monti és Oland azt mondja, hogy fontos, a, a, a vasút támogatása, akkor az persze nagyon szép, de hogyha nincsen mögötte finanszírozás, akkor a céljainkat nem fogjuk tudni elérni. Tehát a pénz áramlását is valamiféleképpen ellenőrizni kell, és át kell irányítani. A Stuttgart-Ulm közötti vasútvonalat az EU társfinanszírozta. Na most, hogyha ugyanennyi, ugyanennyit befektetett volna vasútvonalakba, akkor Németország és Lengyelország között egy rendkívül jó vasútvonalat tudott volna építeni. Németországban az a helyzet, hogy mivel egy koncern, koncern dönt mindent el, és a és a, és, és a járművek, a kocsik túlságosan drágák, ezért úgy tűnik, hogy új vasúti kocsikat nem lehet rendelni. És hogyha az a, az a helyzet, hogy a, a vasút, vasút állomásoknak a, köl, a, a költsége sokkal magasabb, mint ami például a repülőterek kapcsolatos működési költség, és a bizottság e, még egyelőre ezt a helyzetet nem, fog, nem, nem volt hajlandó megváltoztatni. Hogyha többet fektetnének be a vasúti közlekedésbe, és hogyha szektoronként, modalitásonként megnéznénk, a működést, akkor egész más lenne a helyzet. Elnök. A biztos úr következik, utána pedig arra kérem majd a hozzászólókat, hogy négyesével tegyék fel a kérdéseket majd. Köszönöm szépen. Köszönöm Nem. szépen, tisztelt szakbizottsági tagok. A legfontosabb kérdéseket már föl is vetették szeretném csoportosítani őket én is. Először is nagyon nagy csomagról van szó, nagyon nagy terjedelmű kérdéskörről. Először is a felülvizsgált vasúti jog, jog, jogszabályokról, illetve arról, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ez a csomag minél jobban működjön, és úgy nézzen ki, hogy szeretnénk. A frakciókon belül lehetőségük van arra, hogy a DG Move szakértőivel találkozzanak, és hogy mindenféle részletet meg tudjanak beszélni velük ennek a csomagnak a kapcsán. Úgyhogy a mai ülés természetesen nem az utolsó ezeknek az üléseknek a sorában. A tanács csak kapcsolatosan voltak kérdések, az ír sornok elnökségen belül március 11-én kerül majd sor egy ülésre, nem sokára itt is van, és nagyon fontos lesz ennek a csomagnak az elfogadása. Legalább január vége előtt, majd meglátjuk, hogy a tanácsban milyen a hozzáállás, de nagyon nagy, nagyon nagy érdeklődéssel várjuk, és reméljük, hogy konstruktív lesz a tanács hozzáállása. Egyelőre nem úgy néz ki, mint hogyha nagyon nagy ellenállásba ütközne. Hát majd meglátjuk. Nagyon sokan föltették azt a kérdést, hogy az Európai Vasúti Ügynökség szerepe milyen legyen. A bizottság nagyon határozottan szeretné megerősíteni az Európai Vasúti Ügynökséget. Véleményünk szerint ez azért is szükséges, mert e, ez garantálná az egész rendszer működését, és természetesen ehhez meg kell, hogy legyenek a megfelelő finanszírozási eszközök is. A megoldást e, illetékekre fogjuk majd alapozni, az ipar nagyon is érdekelt ennek a központosításnak az eh, megvalósításában, hiszen már mondtam, hogy például egyetlen egy mozdony, egyetlen egy új mozdony tanúsítása 6 millió euróba kerül, az újra tanúsítása 4 millió euróba. El lehet képzelni, hogy ha mindez központosított rendszeren keresztül történik majd meg, és nem a széttöredezett nemzeti rendszereken keresztül, akkor ez milyen hatalmas előnyel fog majd járni az iparág számára, amely már amúgy is fizet bizonyos illetéket a közös struktúra, közös struktúra fenntartásáért. A közszolgáltatási kötelezettségekről és a piacnyitásról. tehát hogy a regionális utaspiacokat is nyissuk meg. Nagyon rugalmasak vagyunk, többféle lehetőségre gondolunk, és készek vagyunk arra, hogy a különböző nemzeti hozzáállásokat, különböző megoldásokat figyelembe vegyük és elismerjük, annak érdekében, hogy ezt a piacnyitást gördülékenyen tudjuk elvégezni, ahelyett, hogy forradalmi változásokat próbálnánk bevezetni. Úgyhogy a, az óra tagországokban is folynak már ezzel kapcsolatban a viták, és hát majd meglátjuk, hogy az, á, az átfogó rendszer milyen lesz és hogy fog működni. Sokan felvetették azt a kérdést is, amely tényleg nagyon fontos kérdés, hogy a, pályahálózat működtetők, illetve a vasúttársaságok közötti elkülönülés milyen legyen. A bizottság teljes elkülönítést javasol, és szeretnék ebben egy elemet aláhúzni. Ebben a csomagban Azt szeretnénk ezzel a csomaggal elérni, hogy egy világos európai hozzáadott értéket képviseljen, és hogy ennek mi is az európai hozzáadott értékenek az elkülönítésnek. Ugye megvannak a sinek, szeretnénk, hogyha ez a rendszer működjön. Mégpedig európai mértékegységben. Az nem lehet, hogy illetéket fizetünk a pálya használatér, ami aztán a versenytársunk zsebébe vándorol. Ez egyszerűen így nem működik. Akkor valahogy másképp kell megoldani az igazságtalan verseny megakadályozását. Tehát ez egy teljesen alapvető kérdés, amiben egyszerűen nem lehet kompromisszumra hajlani. és ez mindenképpen akár horizontális, akár vertikális struktúrák kiépítésével történik, nagyon világosan ki kell alakítani, hogy ki menedzseli, hogy ki mit működtet, és hogy a pénzforgalom, a pénzáramlások hogy mennek, ennek mind átláthatónak kell lennie, és ezt minden európai tagállam ö, támogatja. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy elfogadnánk azt is, hogyha horizontális struktúra alakulna ki, de mindenképpen legyen a funkciók között egy teljesen világos elhatárolás elkülönítés. És ahogy mondtam, a pénzáramlatokat is nagyon világosan el kell különíteni. Nem engedhetjük meg azt, hogy tisztességtelen előnyhöz jusson valaki, aki az infrastruktúrát is bírja, és működteti is ugyanakkor a társaságot nem engedhetjük meg azt, hogy az infrastruktúrák használatáért fizetett pénz versenytorzító előnyökhöz juttasson valaki. Tehát ebben az elvben semmiképpen nem vagyunk hajlandóak a kompromisszumra, inkább a struktúrának a kialakításánál lennénk kicsit rugalmasabbak. Amit a végleges anyagban javasoltunk, tulajdonképpen már az Európai Parlament ezt már el is fogadta a felülvizsgált vasútról szóló jog, jog, jogszabályban, és ez már működik is, úgyhogy tulajdonképpen most a végrehajtás az, amin minden múlik, és pontosan ez az, ami az érintettek között körében a legfontosabb kérdés, hiszen mindenki tisztességes versenyt akar. Nos, nézzük ezt a csomagot, illetve a szükséges beruházásokat az infrastruktúra terén. Természetesen mondhatjuk azt is, hogy sokkal jelentősebb volt ennek a ható a ereje, és dolgoztam már pénzügyminiszterek terén is, és ez elég nehezen összeegyeztethető volt. De Nyilván többet szerettünk volna az, a közlekedési infrastruktúrára, szerint növekedéssel, a lehetőségeinken belül, és ezt a lehető legracionálisabban szerettük volna felhasználni, hogy racionálisan osszuk el a forrásokat a projektek között. Tudom, Kramer úr, nagyon komolyan veszem a megjegyzését, mindig is így tettem. De azért a pozitívumokat se felejts el, kérem. A korábbi transeurópai hálózatok vonatkozásában születtek az önök keze között is jogalkotó javaslatok, és a tanács nagyon remélte, hogy ezeket elfogadják, és jó jogalapot teremt a következő beruházások számára. Azt is el kell mondanunk, hogy ez még egy kicsit messzebb megy az itteni ö, eszmecserénk szempontjából, de ugyanakkor annyira nem le- eh, reménytelen a helyzet, hogy Kramer úr is említette, már több eh, kommunikációt elfogadtunk, hogy megfelelő eh, tarifákat vezessünk be a vasúti szállítás terén, de hát egyik napról a másikra nem oldódnak meg a dolgok, és bizonyos mozgásokat itt is figyelembe kell venni. Úgyhogy azért annyira nem reménytelen a helyzet főleg ami a vasúti csomagot önmagát illeti. Lehetőséget teremt a tisztességesebb versenyre. Nagyobb lesz az átláthatóság, jobbak lesznek a szabályok. És akkor tényleg jobb lesz a verseny lehetőség is minden ö, szállítási mód között. Úgyhogy ezek a fő kérdések. Ami a Hamburg, Brandenburg, repülőtereket illeti, ez nem az én hatásköröm. A Brandenburgi repülőtér kérdése. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák, 12-en szeretnének hozzászólni. Három percet kapnak fejenként, aztán pedig kb. 10 percet biztosítok a biztos úrnak, hogy válaszoljon. Majd áttérünk a tiszta ö, rékre. Reid, Mrs Savisaar, Mr Perker, Mr Back, Mr Kanchan, Mr Fleckenstein, Mr Tremolsa, Mr Zaribi, Mr Bajcek, Mr Ertug and Mr Balsaitis. I'm going to close the list. Okay. Most lezárom a hozzászólók listáját, ezzel Robert Ziller következik három percben, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnézést biztos úr, hogy elkéstem. Csak néhány megjegyzést szeretnék tenni. Nagyon számítok a bizottsággal való együttműködésre a végső stádiumban, főleg a biztonsági minősítés vonatkozásában a nemzeti hatóságok szintjén, az európai vasútról. A jelenlegi helyzetben, bár még nem született meg az összes nyelven a fordítás, de minden egyes hálózati momentumot nem fedez le. Vannak olyan területek, ahol egy ország számára nem kerül semmibe, és ez csak egyetlen egy országot érint, és egy hónap alatt le kell zárni a folyamatot. Aztán a bizottság azt mondja, négy hónap, és pénzbe kerül, de aztán persze legalább elméleti sikon minden tagállamra vonatkozónak kell lennie. De persze vannak konkrét helyzetek is. Így aztán úgy gondolom, hogy rendkívül konstruktívan kell mind a három intézménynek fellépni, nem szabad hibát elkövetnünk, hogy jó kompromisszumot kössünk. Ugyanezt tudom elmondani az aggályokról. Vannak persze általános jellegűek is. Nyilván a nemzeti biztonsággal foglalkozó hatóságok, és az Európai Vasúti Ügynökség bizonyos adminisztratív terheket vállalhatnak át. Szeretnék nagyon jó együttműködést kialakítani önökkel ebben a témában is, és nagyon hálás lennék, hogyha konkrétumokat is tudna felvetni. Köszönöm. Na, Rikei következik, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm, Kállász biztos úr, köszönjük a bizottságnak a negyedik csomag beterjesztését. Először is egy megjegyzést. Miért a vasút a biztos, az ajánlatos környezetvételmi szempontból? És miért nem tud továbbfejlődni? Két oka van ennek. Először is, ugye a vasúti rendszerek eléggé komplikált rendszerek, jelzőrendszerekkel, biztonsággal, aztán ugye van konzervatizmus, protekcionizmus mindenki részéről. Mindenki részéről ez nem csak az üzemeltetőkre vonatkozik, hanem a szociális felek, a munkavállalók, a biztonságügynökségek részéről, mert ugye a képviselők is saját nemzet érdekeiket próbálják védeni, úgyhogy ezért nem haladunk e, előre évek óta. Nézzük a költségvetést. Önök is tudják, mit javasolt a tanács a több éves pénzügyi keret formájában. Ez ugye inkompatibilis a negyedik csomaggal kapcsolatban. Mert ugye új felelősségi köröket kap majd az Európai Vasúti Ügynökség, új munkatársakat a csökkenő költségvetési keretek között. Úgyhogy ilyen feltételek mellett az interoperabilitás, a biztonság, kicsit nehezen megvalósítható célok. Másodszorban, ami az infrastruktúrákat illeti, ugye felmerültek a hálózatok, de ugyanakkor mindenféle más rendszer is, amely nem kap megfelelő költségetési forrást. Úgyhogy így nagyon nehéz még a legjobb szándékokat is megvalósítani, nincs hozzá pénz. Úgyhogy a költségvetés és a közlekedés között valahogy nem jönnek össze a dolgok. A második dolog az irányítás kérdése, hogy önök is tudják. Őszinte leszek, volt egy szamizdat kiadás, két oldalnyi rendkívül komplikált intézkedés sorral, de ha még bevezetnek olyan intézkedéseket is, hogy tilos lezárni a határokat, mégiscsak van igen kemény, ne, ne, gyenge pontja ennek. Hangsúlyozták, hogy a pénzmozgásokra nagyon odafigyelnek, úgyhogy volna egy kérdésem. Minden üzemeltető számára óriási feladat zúdult, és hát nincs hozzá megfelelő finanszírozás, úgyhogy most másképp csalnak. Mert mondjuk nem férnek hozzá az információhoz, vagy a prioritásokról szóló információcseréhez, stb. stb. Hogyan kívánják megoldani ezt az integrált rendszerben, amelynek ugye a célja az, hogy a nem pénzügyi jellegű csalást gátolják meg? Végül. Én azt mondanám, hogy ha ebben a témában nem sikerül ketté választanunk a dolgokat egyértelműen, akkor elég gond lesz az ötödik csomaggal. Végső megjegyzésem a liberalizálásra vonatkozik, és a kérdésem is erre utal. Mi a kapcsolat a közszolgáltatások megnyitása és a csomag között, illetve az új kódex között, az állami piacok vonatkozásában, mi a helyzet a vasút szabályozásával ezen a téren. Én, engem is aggaszt, kollégáimhoz hasonlóan, a szociális oldala ennek a dolognak. Hiszen 150 ezer vasúti dolgozó fogalmazta meg mindezt, sőt, dühösek is voltak, úgyhogy szerintem eléggé aggasztó ez a téma, ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Mr. Lightfried, three minutes, please. Lightfried úr, három perc. Mr. President, Mr. Köszönöm szépen. Biztos úr, a múltban voltak már érdekes eszmecserénk a liberalizációról. Most próbálok angolul beszélni, mert amikor legutóbb németül beszéltem, úgy, ér, úgy éreztem, hogy kicsit elbeszéltünk egymás mellett, tehát próbálkozom angolul. Örülök, hogy azt mondta, hogy a koordinátorok kérdései majdnem mindent lefettek, így aztán én csak részletekre fogok rátérni, kisebb dolgokra. Az első a közszolgálati kötelezettségekkel kapcsolatos. Vannak van, vannak olyan vasútársaságok, ahol a megfelelően ahol a, ahol a gyakrabban használt utak finanszírozzák a hálózat kevésbé populáris útvonalait. Kérdésem, hogy a liberalizált piacon ezt hogyan lehet ezt a gyakorlatot folytatni? Vannak-e kötelezettségei a szolgáltatóknak arra vonatkozóan, hogy nem csak profit termelő útvonalakon, hanem egyéb útvonalakon is szolgáltassanak. Második dolog. Említette a tulajdonviszonyok szétválasztását, a liberalizációt, a privatizációt. Említette hogy azt is, hogy ennek kötelezőnek kell lenni. Ezt én nem értem. Európában vannak ö, olyan vasútársaságok, ahol szét vannak választva a tulajdoni viszonyok, és jól működnek, van, ahol nincsenek, ezek is jól működnek. De kérdem, hogy egy jól működő rendszert miért kell lerombolni? Szerintem az, ez az egyik legjobb vasútársaság Európában, ahol e, ilyen nem szétválasztott rendszer van. Miért kell ezt elrontani? A harmadik kérésem Kérem, ne úgy adja elő, mint hogyha az Egyesült Királyság vasúti rendszerre a legjobb lenne lenne, a legjobb, világ legjobb rendszerre lenne, szerintem ez katasztrófa. Öt, több mint 5 milliárd fontba, vagy euróban már nem is tudom, került az átszervezés, és hát katasztrófa nem működik, fel kellett még egyszer építeni. Ez a ez a brit privatizált, szétválasztott, stb. rendszer semmire nem jó példa, ez szerintem csak a világ legnagyobb vasúti katasztrófájának a példája. Szavisár. Szavisár, asszony, köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr. Először is hadd mondjam el azt, hogy én hiszek a vasútban, a vasúti rendszerben, és nem hiszem, hogy a vasutat kiszoríthatja valaha is az autópálya. Köszönöm a javaslatot, támogatom azt, és lenne néhány kérdésem. Imlítette a magánszolgáltatók kérdését, magánvállalkozók kérdését, amelyeket a állam támogat, és említette, hogy mindenkire ugyanúgy vonatkozó közös szabályok lesznek érvényben. Kérdésem, hogy ez milyen hatással lesz a közbeszerzésekre? Közös szabályok lesznek annak ellenére, hogy indulnak majd magán és állami vasútársaságok is ezen? Tudjuk, hogy általában tagállami szinten a közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok nem azonosak. Ma még egy kérdés, ami igazából nem a csomaggal kapcsolatos, hanem egy általánosabb jellegű kérdés. Gondolkodott-e azon, hogy lehetne ösztönözni, vagy jutalmazni azon tagállamokat, ahol még nem fejeződött be a vasúti pályák építése. Lehetne ezeket segíteni valahogyan? Mert ugye nem beszélhetünk közös piacról, illetve közös európai vezetről, hogyha a vasúti pályák nem közösek. Köszönöm. Pirker úr, köszönöm szépen. Biztos úr, sok ponton egyetértek önnel. A hatékonyság emelése nagyon fontos. amikor a biztonságról és a megbízhatóságról beszél, amikor az egységes menetjegyrendszerről beszél, a nyílt hozzáférésről, a pálya infrastruktúrához való hozzáférésről, de azt nem értettem, amikor ö, azt mondta, legalábbis ez jutott el hozzám, hogy az, ahol holding struktúra van, ott az megmaradhat az új irányelv bevezetéséig. Tehát ez azt jelenti, hogy ott nem lesz szükség változtatásra. Na de most azt, ez, ez most azt jelenteni, hogy a régi rendszer megmarad, és érvényes marad annak ellenére, hogy nem működőképes. Szeretném, hogyha megvilágosítaná előttünk ezt a kérdést, tehát hogy ö, ö, én úgy gondolom, hogy az elválasztás pontosan az egész dolognak a lényege. Aztán most beszéltünk éppen a légi közlekedési csomagról, szintén csomagként, és ott is az a helyzet, hogy nagyon sok pontot támogatni tudunk, de vannak, vannak nagyon kritikus pontok is, és ezeknek a pontoknak a ö, léte ö, fenyegeti az egész csomag létét és létrejöttét annak ellenére, hogy tulajdonképpen a 80-90 százalékával egyet tudunk érteni, csak 10 százalék marad, amivel nem. Nem úgy gondolja biztos úr, hogy most itt a a vasúti csomaggal azt tehetnénk, ebből okulván, hogy ne a teljes csomagot tárgyaljuk tovább, hanem egyes pontjait, amiben amúgy is egyetértünk, tovább kezeljük és, és tárgyaljuk meg, mert az azok is, azoknak a megvalósulása is jó eredményhez vezethet. És hogy egyes pontok, amelyeken nem tudunk semmiképpen megegyezni, ne akadályozzák meg az egész csomag keresztülvitelét, hogy ne tegyék tönkre az egész csomag elfogadását. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csomagként kellene kezelni ezt a témát, hanem ahol jó megoldások vannak, és ahol már amúgy is egyetértünk, azokat realizálni kellene, és amiben nem értünk együtt, azt pedig majd egy későbbi időpontban kellene megkísérülni megoldani. Elnök Bák úr. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen biztos úrnak is az előadást. Úgy gondolom, hogy lesz még alkalmunk máskor is önnel beszélni egy kérdésem lenne, amely Pirker úréhoz kapcsolódik, meg pedig, mégpedig a csomag kérdése, a package. Ahogy már el is mondták előttem, tulajdonképpen mindannyian azt mondtuk, hogy az interoperabilitás, a biztonság, a hatékonyság, stb. Tehát egy sor olyan kérdés van, amelyben mindannyian együtt érünk, ettünk, értünk, tudjuk, hogy ehhez, ezekhez kapcsolódóan kell technikai ö, ö, harmonizáció, ö, és ezek meg is oldanák a legnagyobb problémákat, de vannak olyan dossziék, amelyeket valóban nem tudunk most itt tisztázni, és emlékszem a ö, német napi ö, lapok is ö, azt írták erről az egészről, hogy a, az Európai Bizottság a versenyhelyzetet fenyegeti ezzel a, ezzel a javaslattal. Tehát úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó kiinduló alapunk, ami, amin tovább dolgozhatunk, az európai szabályozók rendszere jól működik, a keresztfinanszírozást is meg tudjuk oldani. Vannak olyan dossziék, amelyek, amelyeknek tekintetében tényleg nagyon jól tudnánk egy, előre haladni, és az íri elnökség is elmondta, hogy ezeknek, ezekkel kapcsolatban előrelépést lehetne ér, elérni, ezekkel kellene dolgozni, és hogyha pedig maradt még olyan terület, ami, ami nem megoldható, nem, nem értünk egyet, azt pedig egy kicsit most pihentetnénk, és 5-10 év múlva lehetne újra el, elővenni ugyanis, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor itt a szakszervezetektől kezdve az ipar képviselői, képviselőjéig mindenki a nyakunkra fog ülni, és nem nagyon nagy viták kerekednek. Aztán a másik a modell kérdése, az, hogy legyen egy egységes európai modell, hiszen ön is említette bevezetőjében, hogy milyen sok különböző adottság, területi adottság, kulturális körülmény létezik, az országok nagysága területe is szerepet játszik. Tehát egy nagyon tarka képet látunk, nagyon sok, nagy, nagyon nagy a sokszínűség, úgyhogy csak kényszeríteni lehetne egy egységes megoldást az országokra, de nagyon nehéz lenne egy ilyet elfogadni. Aztán még a személyi állomány kérdése eléggé ö, ö, eléggé gyenge módon van megfogalmazva, egy kicsit a szociális oldal ennek a kérdésnek jó lenne, hogyha ezt hangsúlyosabban, erősebben próbálnák meg megfogalmazni. Köszönöm. Kárcsán úr, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Nagyon nagy munkáról van szó, úgyhogy gratulálok biztos úrnak és a, és a munkatársainak Azt hiszem, hogy azért körünkben van itt egy kis képmutatás. Olyan ez, mintha egy egységes piacot akarnánk létrehozni Európában, és ezzel végül is mindenki egyetért, de ehhez átláthatóság kell, versenyképesség, tudni kell, hogy milyen forrásokkal hozzuk ezt létre, és tudni, ismerni kell, hogy milyen határidőkkel dolgozunk elméletben szerintem ezzel mindenki egyetért, és mindenki ezerszer elmondta már, hogy hisz ebben. De ha megnézzük az előmenetet, hogy itt most a negyedik csomagnál tartunk már, és ugye ez egy átdolgozás, ha megnézzük, hogy honnan indultunk, a különböző késések, a különböző fázisokat, a bizottságon belüli belső problémákat, amelyeket eljutottak hozzánk is a tanácson belüli problémák. És ezek alapján az a benyomásom, hogy, hogy az, amit el, hogy az, amit szeretnénk, annak az elérése nagyon-nagyon nehéz. Vannak értékeink, vannak elveink, és ezekről úgy beszélünk, ezekről úgy beszélünk nap mint nap, mint hogy ez készpénz lenne. Mindenki az átláthatóságot szeretnénk, forrásokat szeretnénk ismerni, versenyképesség, stb. stb. De nagyon komoly nehézségeink vannak az alkalmazással kapcsolatban. Egyrészt döntést kell erről hozni, aztán pedig meg kell valósítani mindezt. Tehát ez nagyon nehéz. Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük, hogy milyen helyzet a költségvetéssel megjelöltük a prioritásokat, de ez kevés, még politikai akarat is kell ahhoz, hogy a PPP-ket tudjuk előtérbe helyezni, és a megfelelő finanszírozást meglegyen. Köszönöm, Fleckenstein úr! Biztos úr, azt hiszem, hogy nagyon sok pontot megemlítettünk már, és nagyon sokról beszélt döntöttünk. Valószínűleg van, olyan, van egy sor olyan pont, amelyben meg tudunk egyezni, és közös célt tudunk kialakítani. Én szeretnék az elkülönítés kérdéséről beszélni. Gros úr is említette már ezt. A javaslatban az szerepel, hogy a holding struktúráknak a megtartására van lehetőség. Utána leírja, hogy milyen körülmények között lehet ezt megtenni. Önnek vagy Rúte úrnak van-e valami elképzelése arról, hogy egy, hogy ilyen körülmények között egy vállalkozónak miért lenne érdeke holding társaságot tartani. Miért kell egyáltalán ezt az alternatívát felajánlani? És kérem, hogy nem mondja nekünk azt, bizot, biztos úr, hogy nincsenek kompromisszumok. Ezt már nagyon sokszor hallottuk, aztán mégse ez lett a vége. Köszönöm. Thank you, Mr. Chomosa. Köszönöm szépen, Tremosa úr. Köszönöm szépen, Brian. Tisztelt biztos úr, Üdvözlöm itt a parlamentben. Néhány rövid kérdés. Említette az Európai Vasúti Ügynökséget. Kérdésem az lenne, hogy van-e remény arra a negyedik vasúti csomagban, hogy legyen egy európai szabályzó? azt hiszem, hogyha élne egy ilyen javaslata, vagy javaslatot tenne, akkor ezt el tudná fogadni a parlament Ugye most, amikor beszéltünk tavaly az átdolgozásról, akkor gyakorlatilag megegyeztünk abban, hogy az európai piacot, piachoz kéne rendelni egy európai szabályzót. Aztán Gros úr vezetésével, mikor megszületett a fehér könyv az, a közlekedésről, abban is olvashattuk ezt. Tehát szerintem sokkal jobb lenne egy európai szabályzó, mint a nemzeti tagállami szabályzók hálózata. A második dolog a tanács költségvetési javaslata. Ön szerint lesz -e elég pénz a ö, a törzshálózat kifejlesztésére. Köszönöm. Köszönöm, Zuribi úr. Merci. Köszönöm a szót. Biztos olyan elnök úr. Most a vasút kibocsátások vonatkozásában értékelem az átláthatósági törekvéseket, és remélem, hogy a közúti kabotásra majd visszatérnek. A vasúttal kapcsolatban három a célunk, és azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy növeljük a vasút részét a közúttal szemben, a kínálat minőségét javítsuk. Mindazonáltal, biztos úr, hadd fogalmazzak meg egy kételjemet, ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy szinte varázs jellegű a válasza, a liberalizálás ennek a három területnek a megoldására. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit megfeledkezünk a legfontosabb dolgokról, és végül is megfordítjuk a dolgokat. Az infrastruktúrába nem ruházunk be reggelt pedig ahhoz, hogy hatékony legyen a hálózat, masszív befektetésekre van szükség az infrastruktúrát illetően. Minden elemzés, minden tanulmány, a tagállamok részéről bárhonnan született, erre mutat 300 milliárdra lenne szükség. Februárban a csúcson viszont csak 8-9 milliárdot szavaztak meg, legalábbis abból, amit a bizottság javasolt. Felmerül bennem a kérdés, hogy mhm. tényleg van valami szándékunk? Vagy pedig szilá, szilárd és dogmatikus a megközelítés, a liberalizálás? A bizottság részéről? Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmondjam azt, hogy itt is vannak elkerülendő csapdák. Említett az SNCF-et, a 28 milliárdos deficitet, de 7 hát milliárdról van szó, egyel kevesebben már a 2012-es évről beszélünk. Úgy gondolom, hogy az embernek azért tudnia kell, hogy most akkor hogyan akarunk tovább, hogy a közös célokat egyeztethessük mind az állami, mind a magánszféra vonatkozásában. Ugye a a, liberális, a liberalizálás az egyfajta irányítást képzel el európai szinten, E, és hát végül is olyan rendszert képzelnek el, ami mindenütt összeáll. Hát az ügynökségnak tízszeresre kéne a forrásait növelni, ezt már hallottuk, és aztán közös célokat kell megfogalmazni, de ugyanakkor a tagállamoknak a megfelelő rugalmasságot is biztosítani kell, ami a holdingot illeti. Ugye e, jó eredményeket akarnak felmutatni, minden e, megkülönböztetés nélkül, nem akarom itt most a vitát itt húzni, bár eléggé sok minden felmerült itt. Ön is urá, eh, utalta az irányításra. Jó lenne a liberalizásra kapcsolatban is felvetődnének önbe ugyanezek a kérdések. Köszönöm szépen. Bájze úr. Három perc. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, először is utalt arra, hogy mi történt a vasút vonatkozásában. Én egyetértek önnel. A le- levont következtetéseivel viszont nem. Politikai akarat hiányról van szó a befektetések terén szerintem, ezért van az, hogy kevésbé hatékony a jelenlegi vasúti hálózat. Ön úgy gondolja, kevesebb konkurenciára és nagyobb liberalizációra van szükség? Hát egyáltalán nem. Ön azt mondja, hogy az utasok azt várják, hogy csökkenjen a verseny. Nem, szerintem nem. Olyan vonatokat szeretnének, amelyek időben indulnak és érkeznek, mégpedig biztonságosan, és amelyek teljesen független attól, hogy hol vannak földrajzilag, úgy működjenek, hogy ne, ne azt vegyék figyelembe, hogy most rentábilis vagy nem az a hálózat, amin futnak. Ami a, Il ne faudra plus a holdingot illeti, azt állítja, hogy a negyedik csomag elfogadását, elfogadását követően nem lesz holding. Szerintem már eldőlt a kérdés. Vannak olyan holdingok, amelyek jól működnek. A, a kérdés az átláthatóság, illetve annak szükségessége a pénzmozgások vonatkozásában a holding és az üzemeltetők között. Véleményem szerint, ahogy ez a feltétel teljesül, Nem kell az összes európai országra rákényszeríteni ezt a megoldást. Ön nem beszélt a munkavállalókról a vasútnál, főleg. Gyakorta hallottam felvetésként ma délután a légi szolgáltatások liberalizálásának modelljén. Hát, ha ez ugyan így működik majd a vasútnál is, akkor azt hiszem a legrosszabbakra kell, hogy felkészüljenek a munkavállalók itt. Mi ugye azt reméljük, hogy eszmecseréjénk során sikerül önt visszavezetnünk az kevésbé liberális intézkedések irányába, és főleg, ami a szociális kérdéseket illeti. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, Viszep urat, hogy kapcsolják a mikrofonját. Eltugúr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió állampolgárai, biztos úr, nagyon nagy problémákkal küzdenek, mégpedig azzal, hogy a liberalizálás sebessége nem eléggé nagy. Ön azt mondta, hogy mindegy, hogy hogy mit mondunk, de mindenképpen feltétlenül liberalizálnunk kell. Először is akkor hadd kérdezzem meg. Ugye az egész negyedik vasúti csomagról szóló vitában nincsenek egyáltalán olyan részek, amelyek olyan am, am, amilyek nincsenek olyan részek, amelyek a finanszírozásról rendelkezének. Olyan ország nincs, amely saját maga meg tudná oldani a finanszírozását ennek a fejlesztésnek. Az Európai Bizottság hogy gondolja mégis, hogy hogy tudjunk, hogy tudjunk ennek a célkitűzésnek megfelelni, és hogy tudjuk a, a, ezeket a fejlesztéseket elérni. Egy vállalatnak mi érdeke állna abban, hogy e, egyre másra milliárdokat fektessen be, ruházom be az infrastruktúrába, hogyha utána ebből az infrastruktúrából nem tud bevételekhez jutni, nyereséghez jutni. Milyen ösztönző lenne, lenne mivel tudnánk ösztönözni ez, e, ez, erre a vállalatokat? Másfelől, a, majd hogyha a felülvizsgált irányelv érvénybe lép, és ezt Bach kolléga is mondta, az Európai Unióban, amit el szeretnénk kérni, az tulajdonképpen ennek az egésznek az ellenkezője. Miért nem lehet azt megtenni, hogy először megvárjuk, hogy ez a felülvizsgált jogszabály hogy működik, hogy mi az, ami beválik, mi az, ami nem, és utána kezdünk el tovább lépni. Mert hogyha az utolsó, utol, hogyha a tavalyi évben elkészített felülvizsgált jogszabály nem működik, akkor abból először tanulunk kell, és utána kell tovább lépni. És a harmadik kérdésem pedig az, hogy a negyedik csomagnak a ö, nyilvánosságra hozatala miért késik ilyen sokat. Bácsi úr, köszönöm szépen. Azt mindenképpen tudjuk, hogy nagyon komplikált ez a helyzet, úgyhogy természetesnek tartom, hogy a, az energiával és a, és a vasúttal kapcsolatos projektek politikai színezetet kapnak. Minden országban van egy bizonyos ö, működés, amelyből nyereség, bevétel származik, és ez nem csak gazdaságilag, hanem munkahelyet teremtés szempontjából is értéket képvisel. Itt a liberalizáció a legfontosabb kérdés. Biztos úr, én úgy gondolom, hogy a jövőben arra is, arról is el kellene gondolkodni, hogy az európai vasúti hálózatot úgy kellene átalakítanunk olyan politikák segítségével, amely több előnyt, amelyek több előnyt ajánlanak, hiszen ezzel az intézkedéssel azt fogjuk elérni, hogy nagyon sok ember el, elveszti a munkahelyét, a vállalatok harmadik országba fognak áttelepülni, amely aztán megint csak munkahely, munkahelyvesztéshez és gazdasági veszteséghez fog vezetni. Minden országnak figyelembe kell venni a gazdasági helyzetét, a, a földrajzi helyzetét és a meglévő hálózatát. Például a pálya használatért fizetendő, tehersz, teherszállításért fizetendő ö, díjak nálunk sokkal alacsonyabbak a balti országoknál. Miért támogassuk mi ezt a csomagot? Az biztos, hogy nálunk, a mi országunkban valószínűleg például száz munkahely fog megszűnni, annak ellenében, hogy valahol egy másik tagállamban három magasan képzett ember munkába tud állni. Azon kívül ugye vannak olyan harmadik országok, például Oroszország, ahol a liberalizációról szó sincs, és ahol majd azt fogjuk tapasztalni, hogy a dömping jelensége fog megindulni, és majd, hogyha a mi vasút rendszerünk teljesen elpusztul, akkor majd ők elő tudnak állni a magasabb áraikkal. Nagyon fontos lenne a a nagysebességű vonathálózat megteremtése, és van egy sor más olyan kérdés, amiben egyetértünk, de az elvekkel kapcsolatban nem. Ágyala Szender asszony, lezártam a hozzászóló listáját, de önnek megengedem, hogy hozzászóljon, de csak ha nagyon röviden teszi. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm megértését, elnézést kérek, hogy késtem, Spanyolországba jöttem. elnézést a biztos úrtól is. Nagyon fontosnak tartom, tartanám, hogyha létrejön az európai vasút, nem francia, nem spanyol, nem német, hanem európai a szabályzón keresztül, illetve a tulajdoni viszonyok szétválasztásán keresztül, ezzel a negyedik csomaggal, azt hiszem készek vagyok arra, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Két nagy hiányosságot látok két dolog hibázik még ebből a négyes, négyik csomagból, az egyik a finanszírozás, hát ez nincs meg. Néhány évvel ezelőtt még 8 milliárd volt, most már 13, hát nincs meg a pénz, sem az interoperabilitása, sem az csökkentése, sem, sem a hálózatépítése, ez egy kritika. A második dolog, ez egy sokkal komolyabb kritika, nincs meg a szociális keret Ezt a, ezt a csomagot nem lehet megvalósítani, hogyha a legnagyobb kihívásra nem, tud, nem találjuk meg a megoldást. Ez a, az alkalmazottak kérdése. Ezzel kapcsolatban sem találom megfelelően kiegyensúlyozottnak a csomagnak. A szociális rész hiányzik. Ez hiányzik ahhoz főleg, hogy eh, hihető legyen a csomag, a javaslat. Köszönöm, elnök! remélem, erre remélem meg tud erre válaszolni. Valójában a legtöbb kérdést egyetlen válaszsal meg lehet válaszolni. Köszönöm. Nyilván a csomagnak nagy része nem föltétlenül kerül megvitatásra majd mindenki által, de az utolsó megjegyzéssel kezdeném a foglalkoztatás ügyen és a szociális aspektusokkal nem azért liberalizálunk, hogy liberalizáljunk. Magyarországon 70%, Romániában 60%, átlagosan a 43% a vesztesége a foglalkoztatási szférának a vasúton az elmúlt idő években. 34 milliárd vasúti kilométer évente 14 ezer további munkahelyet teremthet. Hát erről van szó. Tényleg nagyon óvatosan fogalmaztunk, a szociális dialógusra vonatkozó rendelkezéseket illetően, illetve hogy bevonjuk a munkavállalókat a kérdésbe. A gond azonban az, hogyha nem lesz vasút, eltűnik a foglalkoztatottság is. A célunk pedig az, hogy növeljük a vasúti szolgáltatások volumenét. Úgyhogy semmiképpen nem igaz az, hogy a liberalizálás volt a célunk, pragmatikus csomagról van szó, ami a halasztást illeti. Egy hónap az olyan katasztrofális lenne? Hát az eddigi tapasztalataim alapján az Európai Bizottságnál december 19-e terveztük, és december, január 30-ára született meg, hát ez elég gyors volt szerintem. Maga a tervezés boldasztó komplikált dolog, úgyhogy a lehető legpraktikusabban próbálunk tervezni. Beruházások. Említette, hogy a szétválasztás rossz, mert a vállalatok beruháztak az infrastruktúrába. Hát nem az adófizetők fektettek be az infrastruktúrába. 2009-ben a támogatások plusz beruházások 46 milliárd euróra rúgtak. Ez sem elhanyagolható összeg. Ennek a célja további szolgáltatások nyújtása, beruházási lehetőségek teremtése volt. Akár csak ennek a csomagnak. Úgyhogy az az elképelezés, hogy ketté válasszunk. Persze nyilván sok része van ennek a csomagnak, de miért csomagként kezeljük ezt, miért nem csak interoperabilitásként? Ha viszont nincs egységes európai vasúti térség, akkor nincs szükség interoperabilitásra sem. Mindenki csak a nemzeti határain belül működik, és nem kell beszélni arról, hogy hogy működik az európai hálózat. Ha viszont határokon átnyúló dimenziót akarunk bevezetni, akkor szükség van a tisztességes verseny, a tisztességes kezelésre. És ezért nem fogadjuk el azt, hogy az infrastruktúrából származó bevételek támogassák az üzemeltetőket más versenyképes tevékenységek terén. Például más tagállamokban, ahol is az adófizetők pénzét, amelyet az infrastruktúrából szednek be, és aztán verseny célokra fordítanak. Ez a valós helyzet. Aztán sok kérdés kapcsolódott a forrásokhoz. Nyilván várjuk a több éves pénzügyi keretre vonatkozó döntésüket, és hát akkor majd meglátjuk, hogy mit tehetünk. És ahogy már említettem, nyilván vártuk ezt, Minél kevesebbet kérünk, minél kevesebbre van szükség a beruházásokra, és a tagállamok már elkötelezték magukat egy csomó struktúra mellett, infrastruktúra mellett. Um, European Railway Agency is, is foreseen to increase. Az Európai Vasútügyi Ügynökség szerepe Nyilván ez is nőni fog a jövőbeli európai regulátor szerepével, mert megpróbálunk bizonyos hálózatok szintjén regulátorokat egyesíteni, ami az ügynökséget illeti, hasonlóképpen eljárni. De vannak olyan elemek, amelyek arra mutatnak, hogy a nemzeti hatóságoknak is megmarad a szerepe. Arra a kérdése vonatkozóan, hogy a nyereséges vonalak a kevésbé nyereségeket, nyereségeseket finanszírozzák. Igen, hát megpróbálunk majd rugalmas megoldást találni a tagállamokon belül, ha az adott tagállam értelmesnek tartja, hogy a gyakorlatot folytassa. Én nem említettem sehol az Egyesült Királyságot, csak valamilyen értelmes következtetésnek vagy feltételezésnek veszem tehát, hogy mi a jó a vasútra. Ami az egyes hálózatok elkülönítését illeti, nyilván összességében kell tekintenünk mindent, és minden tevékenységet így tekinteni. Nem privatizálás vagy nem privatizálás a kérdés. Ez nem a tulajdon kérdése. Olyan vállalkozásokról van szó, amelyek vagy az infrastruktúrát, tekintve tulajdonosok, ez annyira nem érdekes, és a Ezek a legfőbb kérdések. Nyilván nem kényszerítünk senkit azonnal arra, hogy változtassanak a jelenlegi holding összeálláson, felálláson, de nagyon világosan szeretnénk látni. Látni szeretnénk, hogy az infrastruktúra és az üzemeltetés között hogy mozognak a pénzek. Ez a célja ennek a csomagnak. És ahogy már említettem, nagy a verseny a vasút és a többi közlekedési mód között. Hát komoly kérdés, hogy aztán hogyan tovább. De kész vagyok bármilyen más alkalommal ezt megvitatni. De most maradjunk a vasúti csomagnál. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Biztos, hogy nagyon érdekes hetek állnak előttünk. Eldöntöttük, hogy milyen frakciók kapják a jelentést, a csomaggal kapcsolatos jelentéseket. Remélem, hogy ezek a jelentések majd nem sokára címet is kapnak, és elindulhat a munka. Ki fog beszélni a tiszta energiáról? Szintén biztos úr? Biztos úr, büntetésből velünk marad a következő napi rendi ponthoz is. A tiszta energiák a közlekedésben, megint önné a szó. Köszönöm szépen, ez megint egy nagyon fontos csomag. Elnök, kérem szépen, hogy aki elhagyja a termet, az csöndben tegye azt. Itt csak egy egy találkozó legyen, amit a szakbizottságunk tart, az összes többi tárgyalást kint intézzék el a folyosón. Biztos úr, igen. Tehát nagyon, nagyon nagy a függősége Európának a közlekedés szempontjából a kőolajon. Minden nap egy milliárd eurót költünk, és aztán ennek a, fel, ennek a megvásárolt üzemanyagnak a felét el is égetjük járműveinkben. Ez így nem mehet tovább. Már javítottunk az energiahatékonyságon, és folytatni fogjuk ezt a munkát. A kutatás, fejlesztés, az adózás és a széndiokszid kibocsátás csökkentése terén, de szükség van arra is, hogy alternatív üzemanyagokat találjunk, amelyek kevésbé széndiokszid intenzívek, hiszen a GDP 2,5%-ának megfelelő összeget költünk jelenleg, és ez fenntarthatatlan gazdaságilag és környezetvédelmileg egyaránt. Ugyanakkor új munkahelyteremtési lehetőségek, vállalatok és polgárok számára is munka helyi lehetőségek fognak felmerülni. Három eleme van ennek az nemrég elfogadott közleménynek. Először is egy átfogó üzemanyag stratégiát állítottunk össze, amely hosszú távon szeretné diversifikálni az energiaforrásokat. Egy minimális lefedettséget szeretnénk megállapítani, az, belevonjuk az elektron, elektromos autókat, illetve a hidrogén üzemanyagcellával ö, működő ö, ö, autókat, valamint a cseppfolyósított földgáz, illetve a sűrített földgázzal működő autókat is. Az LNG, a cseppfolyósított földgáz ugyanakkor még a hajózás szempontjából is fontos üzemanyag lehet, és így az egész rendszert el tudjuk mozdítani az olajfüggőség felül az alternatív energiák felé. A stratégia átfogó, mivel egy nagyon fokozatos, gördülékeny átmenetet próbál biztosítani a különböző megoldások felé és ezzel kapcsolatban a szükséges infrastruktúrát is fel fogjuk építeni, amely a nemzeti, amely a tagállamokban fog kialakítani. Ez egy piacot fog kialakítani, mégpedig remélhetőleg nem széttöredezett, hanem egységes piacot. A stratégia bevonja a fogyasztókat és az energia, valamint az autóipart is minimális infrastruktúra lefedettséget ír le, illetve ír elő a struktúra, és így elkerüljük azt a ki volt előbb a tyúk vagy a tojás problémát, hogy kinek mit kellene elkezdeni. A, az üzemanyagtöltő felszerelések, az üzemanyag tárolás és minden téren ösztönözni fogjuk a fogyasztók és a gyártók felé is az új energiaforrások felé való elmozdulást. És ezt megfelelő mérték arányos módon fogjuk tenni. Ez vállalkozást támogató kezdeményezés is, ugyanis a privát szektor számára ösztönző alapket biztosítunk az új piacba való beruházáshoz. Az európai köz így végre egy kicsit tehermentesíthetjük. Nagyon sok szabályozó eszköz van ennek elérésére, és a tagállamokban szintén sok lehetőség van arra, hogy a magánbefektetéseket ösztönözzék. Ugyanakkor a közbefektetések is szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő szabályozási keret meglegyen, a jogbiztonság meglegyen, és hogy a megfelelő szintet, mértéket megüssék a, az, elé, az technikák. A know-how és a technológiai fejlesztés segítségével meg fogjuk próbálni fejleszteni az ipart, ugyanis már is le vagyunk maradva Amerika és Kínához képest. A javaslat nagyon nagy hatással lesz majd a jövőbeni mobilitásra. Ez mobilitási választási kérdés, de ugyanakkor társadalmi kérdés is, a gazdaság és a környezeti fenntarthatóság szempontjából egyaránt. Köszönöm szépen, Gross úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm bizot, biztos úr, az alternatív energiákkal kapcsolatban talán nem lesz olyan heves vita, mint az előző témával kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy messze menőleg el tudjuk fogadni a javaslatot. Három-négy pontot szeretnék megemlíteni, amely számomra fontos. Az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy a diversifikálást hangsúlyozzák, hiszen a parlament is úgy kommentálta a fehér könyvet, hogy a közlekedésben nem lehet egyetlen egy alternatívát előre tolni, hanem sokféle különböző alternatíváról kell, hogy legyen szó. Olyan választékot kell nyújtanunk, amely az energia és az infrastruktúra terén is választási lehetőséget ad. Na most az interoperabilitás az még fontosabb itt, mint, a már, mint az összes többi területen, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok polgár ö, ö, vissza fog riadni a változástól akkor, hogyha nem biztos abban, hogy mindenféle szempontból fenntartható és, és működtethető lesz ez a rendszer. Most ha a telefon és más területeket megnézünk, ahol európai szinten időben gondoltunk arra, hogy egységes szabványokat szabjunk meg, ott, ott sikerült a for, fogyasztókat is magunk mellé állítani, és a gyártókat is. Az utolsó pont, amire szeretnék utalni, jó tapasztalatokat láttunk szomszédos országokból arra, hogy az információ mennyire fontos aspektus. Amikor holnap alternatív energiaforrásokat ajánlanak nekünk, akkor holnap után az újságcikkekben arról fogunk olvasni, hogy ez mennyire káros a motorra, meg hogy nem is e, igazából alternatív, stb. Tehát nagyon fontos, hogy a polgárokat minél előbb nagyon jó információval lássuk el, mert hogyha ezt megtesszük, akkor jó úton vagyunk afelé, hogy megvalósítsuk ezeket a célokat. Akkor, tehát még egyszer eg, nagyjából egészében üdvözlöm, a javaslatot nagyon kis kiigazításokra lesz majd szükség, ez az előrevezető út. Köszönöm. Kadroly úr. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úrnak a javaslat ismertetését. Azt hiszem, hogy most csupán néhány általános jellegű észrevétellel érnék. Először is üdvözlim azt, hogy imáron papírról is létezik a stratégia, és ezzel áttérhetünk egy sokkal fenntarthatóbb gépjárműparkra. Persze, európai szintű irányítás szükséges ehhez. Fontosnak tartom azt is, hogy meglegyen a megfelelő fogyasztói piac ezeknek a ezen gépjárművek számára, ezen fenntartható, fenntarthatóbb motortípusok és üzemanyag típusok számára. Egy elektromos autó kétszer annyiba kerül, mint egy hagyományos autó, így aztán nem túlságosan vonzó az a fogyasztók számára. Nincs meg a ehhez kapcsolódó infrastruktúra sem, tehát az alternatív üzemanyagot nehezebb elérni, nem, nem ösztözi ez sem a fogyasztókat. Tehát célkütőzéseket kell kialakítani, technikai harmonizációra is szükség van, hogy tudjuk ösztönözni a fogyasztókat technológia semleges az önjavaslata, ez nagyon szép dolog, de azért csak-csak el kéne dönteni, hogy milyen módon lehet leginkább elérni a célkitűzéseket, hogyan lehet a legjobban megvalósítani a környezetvédelmet. így aztán azt hiszem azért módosítani kell majd ezt a javaslatot, de a frakcióm nevében hadd mondjam el azt, hogy jónak tartom a javaslatot, jó irányba mozdul ezzel, jó irányba mutat. És azt hiszem, hogy könnyebb lesz a kapcsolatban a konszenzust elérni, mint a vasúti csomaggal. Meister asszony. Köszönöm szépen a javaslatot, jónak tartom, és nagyon szükségesnek is. Valóban az a helyzet, hogy az infrastruktúra az alternatív energiákkal kapcsolatban nagyon nehezen megvalósítható. A mobilitás szempontjából is nagyon fontos, hogy amit kigondoltunk, azt meg is tudjuk valásítani. Németországban például az egész szövetségi köztársaság területén lehet most már feltölteni elektromos autót, és hogyha ezt nem tesszük meg, hogy, a, hogy az infrastruktúrát is kiépítjük az energiák mellé, akkor nem fogják ezt kihasználni a, for, a fogyasztók. Úgyhogy mindenféle más alternatív energiákkal kapcsolatban is meg kell ezt tenni, a cseppfolyósított propán, a cseppfolyósított földgázzal és mindenfélével. És nyilván igaz az, hogy nincsen egyetlen egy egységes, mindenkit boldogító megoldás. Nagyon jó, hogy a, a hajókkal kapcsolatban is eh, legyenek eh, cseppfolyósított földgáz töltőhelyek, és jó, hogy vannak már olyan kikötők, például Rotterdam, ahol ezeket föl lehet, ahol ezeket ki lehet használni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a tiszta energiákkal kapcsolatos infrastruktúrák mindenhol kialakuljanak a közé, közötti közlekedéssel kapcsolatban is. Na most, hogy ez hogy lesz finanszírozva, jó lenne, hogyha lennének magánbefektetők, a én szerintem ez a legnagyobb kihívás az, hogy megfelelő befektetőket találjunk, és Mátyi Grosnak nagyon igaza van abban, hogy az információ átadás mennyire fontos. Úgy gondolom, hogy az az elektronikus autókkal kapcsolatban például én is nagyon szkeptikus voltam, hogy valóban van-e, van -e ennek értelme, hogy megéri-e, stb. Tehát nagyon fontos, hogy a, ezzel kapcsolatban és más struktúrákkal kapcsolatban is a megfelelő tájékoztatás létrejöjjön a fogyasztók felé. Kramer úr. Köszönöm szépen. Nagyon fontos a legnagyobb, legmagasabb hatékonyság, de arra is kell vigyáznunk, hogy ne essünk ideológiás, ideológiai csapdákba. Tudjuk, hogy nincs túl sok pénzünk, még kevesebb lesz a jövőben, ezért nagyon át kell gondolni, hogy hova fektetünk be. Múltban már voltak előrelépések, a, a, a mozdonyok üzemanyag felhasználása nagyot csökkent az elmúlt évtizedeken, de ennél többet tudunk tenni. Az elektromobilitás sem új vita, már 1880-tól működnek az elektromos vasúti vonalak. Az elektromos mobilitással azonban ennél sokkal többet tudunk tenni. Például Németországban 80 millió autóból már egy millió lesz, de a CO2 kibocsátás ezen nem, kibocsátáson ez nem nagyon fog segíteni. Az autó belüli mobilitás ugyanakkor az autó közlekedés az, ami a kibocsátás 82%-áért felelős, és ez annak köszönhető, illetve emiatt, emiatt a közlekedési miniszterünk ö, ö, megpróbálja az elektromos autók árát valamiféle ösztönzőkkel alacsonyabbra szorítani, és hogyha ezt meg lehet tenni, akkor valóban előrelépést tudunk tenni. Az elektromos autóknak a azonban a termelése és a használata, valamint az életciklus utáni, utáni hulladékba helyezése sokkal többe kerül, mint a, hagyományos autóké. Na most a, a megújuló energiák arányát Németországban meg tudjuk, meg, meg tudtuk változtatni a vasúti közlekedésben is, ezt napenergiából tudjuk fedezni, de ugyanakkor nagyon jó vasúti struktúrák vannak, amelyek nem napenergiával működnek. Na most az jó lenne, hogy azokat is azért valamiféleképpen támogassuk annak érdekében, hogy váltani tudjanak. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, elnök úr. A, az irányelv címét esetleg meg lehetne változtatni talán, mert talán alternatív energiáról kellene inkább beszélni, mint üzemanyagról, mert ez szerintem eléggé korlátozó, mint szó. Második megjegyzésem. Nem szeretnék itt ismétlésekbe bocsátkozni, de ami az európai eszközt illeti, több rendelkezést javasoltunk, szinergiát az energia és a közlekedés terén, hogy pontosan ezt az infrastruktúrát építsük ki, mert a magászféra egy olyan infrastruktúrát nem finanszíroz, ami még nem, nincs jelen a piacon, és a piac nem finanszíroz olyan járműveket, amelyek eh, nem készek eh, az infrastruktúra számára. Tehát, reméljük a tanácsi javaslata, majd ezek az állami pénzek egyszer csak kifogynak. Így. Két kérdésem lenne, biztos úr, elnök úr. Az első következő. Ha több alternatív energiaforrás van, üzemanyagforrás, én most nem a, a GPS-ről beszélnék, a bioüzemanyagokról, ami ugye a mezőgazdaságból származik, arról is van vita, de vannak másfajta üzemanyagok is, például az algák, a tengeri források, a hidrogén és az elektromos energia. Amikor az infrastruktúrákról lesz szó, akkor figyelembe veszik majd azt a tényt, hogy nem ugyanolyan jellegűek ezek az infrastruktúrák? Nem tudom, hogy ilyen általános jellegű marad a javaslat, vagy mindig figyelembe veszik majd az újfajta energiákat. Azt hiszem, datában annak, hogy milyen nehézséget jelentenek majd ezek a javaslatok. Azt hiszem, ez egy másik energetikai problémához vezet át, ami nem más, mint az energiatárolás. Ez ugye kapcsolódik a közlekedéshez, a szállításhoz, de ahhoz is, hogy hogy lehet kihasználni az alternatív energiaforrásokat. Például Németországban van egy fontos hidrogén kapcsolatos terv, ez a közlekedés szempontjából is nagyon fontos eh, üzemanyag lenne, de ugyanakkor fontos eh, energiatároló eh, közeg esetleg el kellene gondolkodni ezen, de hogy tároljunk energiaforrásként a közlekedés számára, hogy nyilván el kell dönteni, hogy hogyan szeretnénk felhasználni mindezt. Végezetül két dolgot említenék. A források elosztása. Ugye már hallottuk, hogy vannak bizonyos országokban már létező források, nem kellene akkor a földrajzi helyét illetően ö, javaslatot tenni a ö, üzemanyagok felhasználhatóságára? Aztán normákat kell meghatározni, itt nem kevés munka van még, kérdés az, hogy hol. Most először is köszönetet szeretnék önnek mondani, mert szerintem kibocsátások megváltoztatására nincs lehetőség mindezek nélkül. Ezen kívül azt hiszem ez egy általános orientációs irányelv, ez volna a kérdésem, vagy pedig már operatív jellegű. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zöri Bióra a következő. Köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm biztos úr, nagyon érdekes volt ez a beszámoló, teljes mértékben osztom ezt a célt, a közlekedés terén az energiaforrásokról való átállásra. Van egy szakmai jellegű kérdés, ami a négyes cikkhez kapcsolódik az irányelvben. Az Európai Bizottság az elektromos töltési pontok számát kívánja növelni. Mert ugye arról van szó, hogy fejlesztjük az elektronikus autókat, járműveket is. De kellene valamilyen egységes normarendszer egész Európára. És a bizottság egyfajta dugaszoló ajzatra gondol. Nem tudom, hogy ez a hármas típus, amelyet most Franciaország próbál kidolgozni, mert azt hiszem volt nem kevés európai ország, amely szeretett volna előrelépni. 2015-re talán már 50 ezer ilyen töltőállomás létezik. Nos, az egységesítés végül is minek alapján került javaslattételre? Köszönöm szépen. Ajánlás, asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagy érdeklődéssel és megelégedéssel nyugtázom ezt a ezt a javaslatot. Sok mindenről olvashatunk benne. A, a hagyományos üzemanyagokról, az újfajta üzemanyagokról, sőt, még a spanyol taxiknál is bekövetkezett ez a nagy változás, ott is hibrid autókat vásároltak, és szerintem erről még példát vehetnének a többi városok, országok is. Az összes költséget figyelembe véve évente 6000 eurót sikerül megspórolniuk Skodákat, Toyotákat vásároltak, de sajnálatos mondom, még nincs elég európai ö, gyártású hibrid autó, gyakorlatilag csak Toyota Prius van. Nagy gondot jelent az infrastruktúrák hiánya, már évek óta felvetem ezt a bizottságnak. Remélem, hogy a DG Move-on kívül más is elkezd ezzel foglalkozni. A, az energetikai hálózatok kérdésével mindenképpen foglalkozni kell, és hát ez, ez egyáltalán nem független a, fogy, a, for, a költségek kérdésétől. Jó lenne egy kicsit tágabb látókörben dolgozni, el kell választani az egymástól független dolgokat, és olyan dolgokat, amiknek köze van az energiához. Az MFF-fel kapcsolatban, hát megpróbáltunk ezzel kapcsolatban társfinanszírozást biztosítani, bár tudjuk, hogy hát a finanszírozás sosem elég. A kérdésem, hogy milyen helyzet a biztonsággal, a fenntartással, a az új, az új gépjárművek üzemeltetéssel, a, üzemeltetésével, a, a taxisofőrök és mások képzésével, hát lehet, hogy aki egész életében benzin nem működő autót vezetett, az nem tudja, hogy hogyan kell kezelni egy ilyen újszerű autót. Aztán jó lenne, hogyha adatokat is közölnénk a flotta cserével kapcsolatban vannak olyan kormányok, akik ösztönzik különböző segítő programokon keresztül a flották lecserélését. Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban lennének statisztikák, illetve próbálnánk segíteni különböző reklám vagy információ tájékoztató kampányokon keresztül ezt a folyamatot, hiszen hiányoznak jelenleg a jó hírek. Köszönöm szépen, biztos úr következik. Köszönöm, megköszönöm ezeket az észrevételeket. A, természetesen a javaslatunk is szól a megfelelő tájékoztatásról. A finanszírozásról beszéltem, mutattam egy diát is, de nem kommentálnám. A finanszírozási javaslat csak egy számítás. Úgy véljük, hogy a privát szféra, a privát beruházók is fogják ezt finanszírozni. A hiányzó 10 milliárd dal kapcsolatban rájuk gondoltunk. Azt próbáltuk bemutatni, hogy hogyan lehet a, az olajárak fluktuálását kompenzálni, néha ez évente 40 milliárd, néha 60 milliárd, tehát csak illusztrálni próbáltam ezt az elképzelést. Az elektromos mobilitás régi gondolat, az elektromos gépkocsik életciklusát vizsgáljuk, és ez kapcsolódik a Jella Sender asszony kérdéséhez. Együttműködünk a DG Move-val, és miután az együttműködésről van szó, biztosíthatom, az energetikai főigazgatósággal is van kapcsolatunk ami pedig az új típusú gépjárművek fenntartását illeti, illetve karbantartását, hát ez gond. Ezt egyértelműen elmondhatom, erre oda kell figyelni. Illetve a, közbizt, a közúti biztonsági kérdése is oda kell figyelni. Riké úr feltett egy kérdést a, az üzemanyag forrásokkal kapcsolatban. Nos, a, az az elképzelés, hogy európai forrásból szerezzük a környezetbarát üzemanyagot, tehát alapvetően a harmadik országból származó kőolaj behozatalt próbáljuk csökkenteni. Riké úr említette, hogy elképzelhető, hogy döntéseket kell hozni alternatív üzemanyagokról. Master asszony azt mondta, hogy nincs olyan megoldás, amely mindenre vonatkozik. Hát nagyon nehéz döntéseket hozni az alternatív energiaforrások származási helyével kapcsolatban. A piac dönti ezt el, illetve a tagállamok, illetve hát az élet maga. Így fog ez eldőlni. Mi megpróbáltuk azt tenni, amit kértek tőlünk, a normákról és az infrastruktúrákról próbáltuk egy javaslatot megalkotni. Az autógyártók előállítják az autókat, de hogyha nincsenek feltöltő parkok, vagy, vagy üzemanyag feltöltő állomások, akkor senki nem fogja ezeket az autókat használni. Erre próbáltunk megoldást találni ezzel az irányelvvel, tehát egyértelmű utat mutatni, hogy hogyan lehet az infrastruktúrát megalkotni. Matthias Rütének szeretném most átadni a szót, hogy egy kérdésre válaszoljon. Nem egyszerű a helyzet, de az a mobil telekommunikációs hálózatban az EU döntéseket hozott, egy megoldást preferáltunk, és az egész ipar számára ez egyértelmű jelzés volt, hogy merre kell e, elindulni, és ugyanerre van itt most szükség, amikor elektromos autókat hozunk létre, akkor ugye már vannak feltöltőállomások, egy típusú egy típusú dugaszoló ajzat mellett kell letenni a voksot, és hát nyilván itt egyeztetni kell az autógyártókkal, tehát ki kell választani egy modellt a dugaszoló hajzatok közül. Döntésről van tehát itt szó. Csak úgy, mint az infrastruktúrális problémákkal kapcsolatban. Matthias következik. Quickly, uh, uh, on... Nagyon gyorsan, tisztelt képviselők és biztos úr, azt hiszem igazából már elmondott minden. Egyszer van egy olyan pont, ahol meg kell állapítanunk a normákat. Az Európai Autógyártók egy része, szövetsége egyet választott, egy dugaszt, a, a tagállamok nagy része választott egy dugaszt. Tudjuk, hogy ezek kapcsolatban problémák lesznek, és átgondoltuk az átmenetet, de az semmiképpen nem fogalhat, fogadható el, hogy legyen egy sziget Európában, ahol van egy bizonyos számú, vagy egy bizonyos ö, kinézetű ö, dugasz, és azt aztán ne tudják máshol használni. Az e, amerikaiakkal is megegyeztünk már, és Európán belül meg nem tudunk erről megegyezni. Úgyhogy a javaslat ebből indult ki, egyszerűen mm, el kell ezt döntenünk. Elnök, köszönöm szépen, remélem, hogy sokkal, eh, eh, sokkal eh, remélem, hogy sokkal gyorsabban el fogják majd ezt dönteni, mint azt, hogy a tehervonat hátulján hány lámpa legyen. Minden esetre köszönöm biztos úr és Rúte úr, hogy eljöttek hozzánk. A, mind a két csomagot nagyon kiválóan bemutatták és megvitatták velük. Köszönjük szépen! Okay, ladies and gentlemen, can I just... Hölgyeim és uraim, akkor hivatalosan szeretném lezárni az ülést, és emlékeztetném a kedves képviselőket arra, hogy hétfőn, március 18-án 3 órakor találkozunk legközelebb, és ezzel lezárom az ülést, köszönöm a tolmácsoknak a munkát, viszontlátásra!